kapcsolatos munkát jelenti, illetve a teljes globális témát. Úgyhogy én általánosan szeretném ezt a témát bevezetni önöknek, hogy általános képet festhessek az ottani helyzetről. Nos, úgy gondolom, ami magát a helyzetet illeti, amikor ez iránt az övezetért ez, ez után az övezetért érdeklődik az ember, akkor tudni kell azt, hogy ez nagyon közel van hozzánk, és vagy közvetlenül, közvetve érint minket. Legyen az terrorizmus, emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem, vagy bevándorlás. Olyan realitással, amely tulajdonképpen hatalmas területre vonatkozik, amit stratégiai jelzővel is illethetnénk, vagy geostratégiai jelzővel. Ez ugye Észak-Afrika és maga a Száhel övezet. Az egyik dolog, ami jellemzi, hogy nem nagy a struktúrális képítettsége, nagy nehézségekkel kell szembenézni ebben a térségben, és az Európai Unió öt országon keresztül ö, ö, definiálta az ide vonatkozó stratégiáját, ugyanis ide rendkívül nagy terület, sok észak-afrikai, nyugat-afrikai ország tartozik, amelyeknek közvetlen a kapcsolata az európai kontinenssel. Tehát állandóan erre kell gondolni, hatalmas területre, amely gyakorlatilag elnyúlik egészen az európai kontinenség. Kétségtelenül valamilyen előrelépés történt az elmúlt évek során. A négy éves Európai Uniós stratégia gyakorlatilag azt jelentette, hogy ehhez sokan kapcsolódtak, és a nemzetközi közösség érdeklődik ez iránt a területén, ez azt is jelezte. Egyrészt katonai síkon történt előrelépés, hála francia fellépésnek, először Mányiban, majd fokozatosan ez kiterjedt Nigériáig, ez volt a középpontban, nagyon sok háború középpontjában árt ez a terület, Mali, Mali Nigéria, Líbia. Tehát először is stabilizálódott a katonai helyzet, hála a nemzetközi fellépésnek. Az ENSZ is fellépett Mali északi részén. Egy évvel ezelőtt a G5-ök szerveződtek meg, tehát ezek az országok gyakorlatilag összefogtak, hogy regionális közös együttműködést hozzanak létre tudjuk, hogy eh, alapvetően regionális helyzetről van szó, eh, hiszen a különböző országok eh, között itt a régióban nem nagy a struktúrális kapcsolat. Aztán a stabilizációs tárgyalások érdekében Máliban először is megállapodás született körülbelül két évvel ezelőtt, ahol aztán ö, választások követték mindezt, aztán az ázsiai tárgyalások következtek. Hát ugye itt még szorítanunk kell egy kicsit az eredményekért, de az érintetteknek alá kell majd írniuk Abamakuban jövő szombaton. Aztán mindezek körül azok az erőfeszítések összpontosulnak, hogy a különböző országban politikailag is stabilizálódjon a helyzet, Máliban például az államcsint követően, de például Burkina faso is, ahol a közelmúltban zavargások voltak, és most átmeneti életet él, mégpedig most eléggé jó körülmények között. Ezek azért kedvező jelek, és azt mutatják, hogy a nemzetközi közösség segítségével tényleg van pozitív dinamizmus, és egyértelmű az is, hogy azért jelentős a bizonytalanság a helyszínen, sőt, egyre nagyobb, hogyha a libiai helyzetre gondolunk. Aztán ott van Máli helyzete, a terrorista csoportról beszélhetünk, vannak olyanok, amelyek már meggyöngültek, de vannak olyanok, amelyek nem. És a ma reggeli csádi támadásra kell csak gondolnunk ebben a kontextusban, illetve Mali déli részén is, hogy mi történt néhány nappal ezelőtt. Hát kétségtelen, hogy a biztonsági zóna azért egyre nagyobb. Aztán gyakorlatilag nagyon sokan vannak nemzetközi szinten érintettek. Ott van a szegénység, a demográfiai helyzet, ez mind-mind-mind alapja a problémáknak. Gyakorlatilag ma az a helyzet állt elő, hogy nagyon sok mindent tettek a stabilizáció érdekében, de ugyanakkor látjuk azt is, hogy milyen óriási erők állnak emögött. Nos, ennyit néhány szóban a helyzetről. A nemzetközi közösség, az Európai Unió sokat tesz az ügy érdekében, de ugyanakkor azért még nagyon sok kihívás marad még, e, néhányat említettem is. A nemzetközi közösség már régóta foglalkozik ezzel a helyzettel, a támogatás, a segély mennyiségeire megnőtt az elmúlt időben, Kb. 4 milliárd éve, dollárt kapunk évente, ez azért eléggé jelentős összeg, nagyon sok ebből Máliba kerül, aztán multilaterális támogatás is jelen van, nagyon sok nemzetközi érintett mobilizálódik itt a területen, az EU-s intézmények körülbelül 40%-ban járulnak hozzá ez a segélyhez. Az EU is ö, mobilizálta erőit. A máli válság, amely néhány évvel ezelőtt jelentkezett, de már az azelőtti időszak is egy bizonyos stratégiát kívánt, figyelembe ugye a stratégiai jellegű jellemzőit ennek a válságnak, a fejlődést, a fejlesztést célozta meg, ez ugye régi területe az EU-nak. Aztán a biztonság és a kettő együtt, a válság körül csoportosuló paraméterek, és ugye ennek is ö, megoldását kell találni. A brüsszeli konferencia a Máli témában szerveződött meg, Körülbelül két és fél milliárd eurót tudtunk két-két és fél évvel ezelőtt mobilizálni az ügy érdekében, aztán PSDC műveletekre került sor, Nigériában, Nigérben és Maliban, a UCAP Mali, a katonai téren, ez nagyon sok tagállamot érint. Meg kell mondanom, hogy nagyon sok ország egyre inkább érdeklődik ez iránt, a téma iránt, azon országok is, amelyek nincsenek annyira hozzászokva a kapcsolatokhoz ezen a területen, és ezen keretek között megtalálták a helyüket. Nagyon sok államba látogattam el, amelyek nem szokásos partnereink, akik meghívtak, mindenhol elmentem, annak érdekében, hogy jobban megértsék a kihívásokat. Ma az Európai Unió a nemzeti programok és regionális programok kereté belül 3,5 milliárd eurót ö, ö, tudtak beépíteni a költségvetésbe, illetve vannak regionális akciótervek is, és ezek négy prioritás körül kristályosodtak ki. Nevezetesen a fiatalok, a migráció, a határmenti területek és a radikalizáció. Kétségtelen ez négy fő és jelentős téma, ahol az Európai Unió értéktöbletet tud képviselni know-how -ja miatt. Ami a kihívásokat illeti. Először is regionális válságban élünk, és nagyon sok a fragmentált érintett. Algéria, a nagy hatalom itt ebben a régióban, és ami a tárgyalásokat illeti, a Mali témában jelentős szereplő volt. Néhány év óta már új helyzet alakult ki, az ázsiai megállapodás vonatkozásában továbbra is főszereplőként kíván megmaradni. Másodszorban azt gondolom, hogy ami a nemzetközi támogatásokat illeti, nagy a kihívás a hatékonyság terén, nagyon sok a támogatás ott a helyszínen, de a kérdés az, hogy hogyan tudjuk jobban megszervezni, jobban megtalálni a szükségleteket. Ott van ugye Romano Prodi úr, aki az első küldöttje volt az EU-nak, és másképp próbált dolgozni ezen a területen. nem új források mobilizálása volt talán az új megoldás, hanem struktúráltabb, globalizáltabb megközelítés. Javasolta azt is, hogy ebben a zónában kutatási programok folyanak. Nem tudom, hogy ismerjük-e tényleg a realitásokat megfelelően itt a területen. Harmadsorban jelentős kihívás a gazdasági növekedés amely különböző tevékenységeket, munkahelyeket teremt. Ez nyilván közvetlenül kapcsolódik a migrációs kihíváshoz és a fiatalok kérdéséhez, hiszen a, demográcia, a demográfiai növekedés azt eredményezi, hogy nagyon sok a fiatal itt. Nagyon sok fiatal jelenik meg a munkaerőpiacon, akiknek meg kell találniuk a helyüket, de nem sikerül, és fokozatosan a lehető legrosszabb helyzetbe kerülnek, a reménytelenségbe, ami sajnos nagyon sok itteni ország fiatalságát jellemzi. Úgyhogy a lehető legjobban kellene segítenünk rajtuk. A negyedik dolog a stabilizáció ezen országokban. Az ázsiai megállapodásokat figyelemmel kísértük, elősegíteni próbáltuk, az ez, a mínusz már, őket már emlegettem, de nyilván mindenkinek meg kell felelnie az ottani elvárásoknak, meg kell mondanunk, hogy ami az Európai Uniót, az európaiakat illeti, elég nagy a bizalom minket illetően, minket tekintenek talán a legpozitívabban, nagyon sok a kapcsolat velünk, jobban ismernek minket, és ugye igaz ez az európai intézményekre is, és a tagállamokra is, és nagyon sok tagállam aktívan lép fel ezeken a területeken. Ez mindenki számára nyilván kihívás, és talán jobban kell szerveződni is ezen területeken. Aztán az ötödik kihívás, a távolságtartás. A nemzetközi közösség, amikor sürgős kérdésekről van szó, talán nem rosszul szerveződik. De azért azt mondanám, hogy talán még mindig nagy a kihívás előttünk. Most olyan 70 milliós a lakosság ebben a térségben, de el fog érni a 100 milliósat is. Úgyhogy a legjobb körülmények között kell valahogy felvenni a harcot ezen kihívásokkal szemben. Ugye ott van a bizalom kérdése, a dialógus kérdése, a távolság kérdése Európa és Afrika között, mert nem mindig úgy értékelnek dolgokat, ott van az iszlám, a hagyományos iszlám fellépése, az új generációk megjelenése, nem szabad, hogy Európa és ezen afrikai érintettek között a meg nem értés uralkodjon el. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy a politikusoknak, nőknek és férfiaknak nagyon fontos a feladata a híd építés terén a Száhel és Európa között. Szükség van felelősségteljes politikusokra, hogy támogassanak minket, hogy segítsenek nekünk. Szükség van erre is. És meg kell mondanom, hogy a különböző országokba utazva alkalmam volt találkozni nemzeti képviselőkkel, akiket tényleg érdekel nagyon ez a terület, és akik azt szeretnék, hogy a lehető legtöbbet megtehessék ezen a területen. Köszönöm. Menton. Um, we have a number of colleagues. Egy sor kolléga kíván hozzászólni. A Maria asszonynak adok szót először. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Demonton úrnak a helyzet elemzéséhez, mert nagyon érdekes volt. A megerősítette azt a véleményemet, hogy a Száhel egy szürke térsége változott, ahogy a kotanak hívják, tehát ahol nincs kormány, nincs irányítás, nincs központi irányítás. Két kérdést szeretnék feltenni hogy pontosítsunk néhány elemet, amikre ön utalt. Először is szeretem tudni, hogy azon túl az a pénzen túl, amit erre a térségre szánunk. Konkrétan mit tesz az Európai annak érdekében, hogy segítsen az térség kormányainak, annak érdekében, hogy leállítsa a kereskedelmet, fegyver, kábítószer, illetve emberkereskedelm, amelyik rendkívül nagy bevételi forrás jelent a terrorista csoportoknak. Három és fél milliárdot említett ön a következő évekre, ön valamennyire felvázolta, hogy mire fogják ezeket felhasználni. Szeretném tudni, hogy ezeket a problémákat figyelembe veszik, és mennyi időre, milyen hány évre vonatkozik ez a 3,5 milliárdos csomag? Ön említette, hogy miket tesz az Európai Unió. Szeretném tudni, hogy az Európai Unió mely országai azok, amelyek szerepet vállalnak operatív Eh, ha jól hallottam, Maliban például nagyon kevés ország lépett fel, és melyik azok az országok, amelyek segítenek a többi ország stabilitásában és helyzetrendezésében. Köszönöm szépen, Gómez asszony parancsoljon. Um, I'd like to welcome, uh... Üdvözlöm meg szeretném kérdezni, mivel hogy ön elmondta, egyetértek, hogy Algéria térség nagy országa, de Algéria és Marokkó nem beszélnek egymással a nyugat-szaharai kérdés miatt, tehát ott nincs párbeszéd a két ország között. Ez nem akadályozza a eh, párbeszédet, a helyzet eh, normalizálás, hát az, hogy ez a két nagy ország nem beszél egymással. A nyugat-afrikai kérdést illetően ön, ön mit lát, hogy mi fogott történni? a szaharai fiatalok szempontjából rendkívül türelmetlenek a fiatalok. Meg szeretném kérdezni, hogy ön lát-e valamilyen összefüggést a további terrorista szervezet között, illetve a nyugat-afrikai, nyugat-szaharai helyzettel. Bernardino Leon úr, aki az ENSZ képviselő a libiai helyzetet illetően ön libiai helyzetet hogy látja, milyen módon eh, befolyásolja a száheli helyzetet. Tudjuk, hogy azok, akik Európába jönnek Libyán keresztül, azok leginkább a száhel térségen át közlekednek. Tehát összefüggnek ezzel. A líbiai helyzetben vannak nehézségek, vannak eh, különböző problémák eh, tudjuk, hogy ott vannak egyéb problémák, például Kadhafi fegyvereit, Gaddafi fegyvereit felhasználták, és ezeket megtalálták aztán Szomáliában és más olyan helyeken, ahol fegyveres konfliktus volt. Nos, milyen módon lehet ezeket a problémákat megoldani? Az összeg, ami rendelkezésre áll, az elég ahhoz, hogy megoldjuk a helyzetet? Elég ahhoz, hogy az emberáradatot megállítsuk? Ciao. Tenok úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a kinevezéséhez. Ez egy igencsak veszélyes és kihívást jelent terület a világnak. Itt a parlamentben a jelentést is én készítem a szakelővezettel kapcsolatban, tehát legalábbis a legutóbbi ciklusban ez volt a felállás, és hát egy kicsit meglehetősen zavaros ügy, és a Nyugat-Szaharával is foglalkoznom kellett, és ez, ez egy rendkívül veszélyes ügy a terrorizmussal kapcsolatban, és vannak természetesen általános aspektusai a biztonságnak és a prosperitásnak a Szahel övezetben és ö, önök is tudják, hogy az elmúlt néhány napban ö, Csádban volt egy támadás, ö, Máli északi részén még mindig létezik egy dzsihad foront, ö, és a sajtó beszámol arról, hogy Mokta del Mokta, aki a Mujava csoportot vezeti, és Almurabi és egyéb területeket szállt meg, és ö, talán megölték Líbiában egy ö, légitámadás során meglehetősen mobilak ezen a területen. Líbia, Algéria, mozgási területük a Magta, amikor a gáztámadás volt Algériában, lehet, hogy sikerült most végül is megölni ez egy USA légitámadás során, de a probléma ennek ellenére még megvan. És akkor itt vannak a kapcsolatok a Boko Harammal délfelé, Algérián keresztül, és látjuk, hogy az ISIS Líbiában is megfelelő erősítésre leltem és támogatni igyekeznek Ansar al-Sharia területén a meglévő csoportosulásokat. Ez tényleg egy rémálom a terrorizmus, a dzsihadizmus esetén. Az ön életében, vagy az ön a Párizs-Dakar rally, nem tudom, egyáltalán meg lehet-e szervezni, és akár át kellett tenni már Dél-Amerikába, ugye, Lochpiller asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Demento úrnak ezt az igen érdekes megállapítást, amit tőle hallottunk. És a emberkereskedelem már szóba került, és akkor 2016-ban az ENSZ e az egész folyamatot egyébként igyekszik felülvizsgálni a stratégiánkat az emberkereskedelemmel kapcsolatos dolgot, és hát ha az EU mit tesz a száhelővezetben megvizsgáljuk, akkor nem tudom, van-e javaslata adott esetben, mit lehetne másképp csinálni, mit lehetne intenzívebbé tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Carl, please. Köszönöm szépen. Egy megfigyelésem van, Carver úr mondja a líbiai partok mentén a migránsok tragikus számban halnak meg, ezt tudjuk. Ön mit gondol? A közvélemény érdeklődése miért koncentrálódik annyira a mediterrán térségre, miközben a Szaharában is sokan halnak meg? nem kéne ezt jobban górcső alá venni, a hányan halnak meg a szaharán való átkelés sorra. És az elmúlt tíz évben is hallott, tíz napban is hallottunk ilyen hírek, hogy milyen problémák elől menekülnek ezek az emberek, hogyan kezeljük ezeket a problémákat. Tehát ezt vizsgálni kellene például, milyen nehézségeket jelent átkelni a szaharán. Köszönöm, lezárom a listát. Pos úr. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy vetőr öt kihívást említett, amivel a szakeli évzőben találkozunk. Van egy hatodik is, hogyha itt megnézzük a régiót, a klímaváltozás egy rendkívül bonyolult ügy, itt szorosan összefügg ez más problémákkal, a túléléssel, az élelmiszerbiztonsággal, migráció, ez mind belejátszik ebbe és természetesen látjuk, hogy 980-as évek óta csökken a csapadék mennyisége. Azt gondolom, hogy a jövőben megoldásoknál ezt figyelembe kéne venni, és szélsőséges klímajelenségekkel fogunk találkozni a jövőben is, és ez már megfigyelhető most is, és hogyha tudományosan értékeljük, hogy hogyan változik a klíma, és hogyan érinti ez, akkor komoly ellentmondások merülnek fel. A környezeti menekülteket is figyelembe kell venni. Hogyan tudunk erre reagálni, az emberek a környezetük elől menekülnek? Padinyó úr. Elnök úr, különleges képviselő úr, ön említette a témát a az arab országokkal kapcsolatban, illetően, és vissza szeretek térni erre a problémára. Nigériáról van szó, és manapság már közép-afrikai köztársaságot is érinti. Bokarám körülbelül ezer harcossal rendelkezik, és tudjuk, hogy nem is olyan rég, Boko Haramnak a felelősei, és látjuk, hogy van egy offenzíva, ami most immár több hónapja létezik. Csádra is eh, kiterjedt, Bukarábnak a, a fegyveres támadásai, ezek jelenleg egy nem győzelemben testesülnek Bokarámmal szemben, és egyre több harcosa van, és ezeket a Daesh-nek a pénzügyi támogatásával. Vissza kell térni tehát a az ISIS-nek a, a támogatásra, mert ez a pénzügyi támogatás egyre fontosabb, egyre jelentősebb, és egyre nagyobb ö, ö, problémákat okoz. Szeretnék tudni erről valamivel többet, hogy milyen módon az iraki ország milyen módon tudja támogatni ezeket a, a lázadókat, ezeket a szervezeteket, és milyen Eh, kapcsolat van az ISIS és a nigériai Bokvarának a eh, katonái között. Köszönöm szépen. Parancsolja. Eh, Köszönöm szépen. Talán nem fogok tudni olyan jól válaszolni az önök kérdéseire úgy, ahogy önök szeretnének, azért, mert nagyon sok kérdés van, amelyeknek nem látjuk a végét, nem tudjuk. Az utolsó kérdés például. Boko Harammal nem foglalkozom, érintenek minket is, és részt veszek olyan értekezleteket, ahol velük talán, ahol eh, szó van ezekről a kérdésekről, de vannak más eh, szakemberek, akik ezzel a témával foglalkoznak, és ők sokkal jobban illetékesek ebben a témában. Aztán az a Boko Haramban irracionalitás van, és nagyon szörnyű dolgokat követnek el, de azt kell, hogy mondjam, hogy az ellen lépéseknek a kezdetén vagyunk, új elnök van Nigériában, egy több oldalú beavatkozási erő van ott, és most kezdi el a munkáját elvégezni. A száheli terrorista csoportok sok sokkal hely, sokkal inkább helyben dolgoznak, sokkal irracionálisabbak, ez az ő gyengességük is, ugyanakkor nehezen lehet őket ellenőrizni, nehezen lehet őket elkapni ha önök megengedik, visszafelé mennék, ami az éghajlati kérdést illeti. Az afrikai felelősök, ők maguk valóban nem figyelnek or, ar, oda erre a kérdésre. Nehéz velük erre a klímaváltozás kérdésére őket bevonni volt néhány párbeszéd, volt néhány ilyen dolog, amit elindítottunk, de nem alakult ki egy szisztematikus politika. Az afrikai szereplőknél ez az egyik téma a sok közül, nagyon nehéz őket erre vezetni, ugyanakkor látjuk, hogy elég tragikus helyzetek is kialakultak, el kell, hogy mondjam, hogy ez egy kicsit eh, nehéz helyzet elé állít minket. Látjuk, hogy például Csádban eh, hogy alakul az éghajlatváltozás által teremtett eh, válsághelyzet, nem könnyű ezt eh, végrehajtani. Ennek a folyamatnak az elején vagyunk. Az, év, az idei év végén lesz egy konferencia, ahol szó lesz eh, erről, és ott az afrikai országok valóban hm, hallhatják a hangukat ebben a témában. Úgy gondolom, hogy egy specifikus kongresszus erre a témára szentelve, az már egy jó lépés, az egy kezdeti lépés. Annak érdekében, hogy maguk ezek az országok is észrevegyek, hogy ez egy igenis fontos kérdés, és halaszhatatlan, hogy ezzel foglalkozzanak. A, a Szahara észak és déli országai között nagyobb együttműködésre van szükség a környezetvédelmi kérdésekben, és más egyéb kérdésekben van. Van a Szahara és Sahel megfigyelő központ, ez egy szervezet, amit nemrég hoztak létre, amelyik a vízkérdéssel foglalkozik, a különböző termesztésekkel, a milyen növényeket lehet termeszteni, és különböző ilyen kérdésekkel foglalkozik a Szahara északi és déli oldalán egyaránt. Nagyon sok kérdés hangzott el, emberkereskedelem, és a, az emberek migrálása. Keveset tudunk a Szahara átkeléséről, sajnos később értesülünk a tragédiákról, a drámákról, sokkal nagyobb nehézségek, sokkal több tragédia lehet, mint amennyiről tudomást szerzünk. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb megközelítés az, hogy egy horizontális megközelítést kell eh, elérni, hogy minél több szereplőt bevonni. Az egyik nehézség az az, hogy a Száhel eh, csak egy eh, láncem ebben az egész folyamatban. A Rabat folyamat eh, foglalkozik ezzel. Közép-Afrika, eh, Nyugat-Afrika és Észak-Afrika országait eh, foglalja ez a csoport magában. Lehet, hogy ez a megfelelő eszköz, lehet, hogy itt kellene elindulni valaminek. Most szeretnénk természetesen a megelőzést, a biztonságot erősíteni. Ez néhány évet csináljuk is ellenőrizzük a repülőtereket, az eh, úti okmányok ellenőrzése, amelyik sokat javult a térségben. És innen gyorsan eljutunk a fiatalok eh, munkanélküliségének kérdéséhez, vannak tájékoztatási kampányok, amelyek elindítanak, amelyek valamilyen eh, eredményt érnek el. Megpróbáljuk ezeken keresztül bemutatni, hogy milyen nehéz az északi országokban munkához jutni, milyen nehézségekkel kell szembeszállni. Ugyanakkor nem érünk el eh, semmilyen elrettentő eredményt helyi eh, ellenőrző csoportok bevetése az valamennyire fontos eredményt ért el, például Mauritániában és Szenegálban az induló hajókat ellenőrizzünk, és ezekkel sikerült megállítani a Kanári-szigetek felé induló emberáradatot, látjuk, hogy eh, nagy-nagy eltérés van a képzés, illetve a munkahelyek száma között. Az afrikai népek azok eh, mindig is eh, mozgékony népek voltak, nagyon könnyen vándorolnak, és szívesen, tehát ez hagyományokban megvan, tehát nagyon nehéz őket megállítani, amennyiben válság alakul ki, már pedig válság van. Az egész probléma megoldásának a kulcsa az az, hogy együtt kell működni a fiatalokkal, munkahelyeket teremteni helyben, jobb helyzetet teremteni nekik, egy, egy, egy reményteli jövőt teremteni a fiataloknak. Sok intézkedést indítottunk el, az Európai Unió például Maliban egy programot indított el, amely képzéseket és tájékoztatást eh, végzett a mali lakosság körében, egy vissza telepítési kampány is volt, ugyanakkor azt hiszem, hogy mindenképpen erősíteni kell a párbeszédet az afrikai, az afrikaiakkal országról országra kell menni, és ezeket meg kell beszélni. Nagyon van eh, ebben a térségben az emberek szabad mozgását eh, eh, biztosító kezeményezés, ez ellentétes lenne azokkal az ellenőrzési eszközökkel, amelyeket mi a helyben elindítottunk, de ugyanakkor az térség országaiban tudatosodik a helyzet, politikai és administratív szinten, hogy milyen veszélyek vannak, de ez egy hosszú távú munka. Nagyon sok országban megpróbáltak bizonyos formulákat alkalmazni, változó sikerrel, egy hosszú munka áll előttünk, az ellenőrzés a Szaharán keresztüli útvonalaknak, a Szaharát átszelő útvonalaknak az egy igen e, szükséges dolog, tehát nagyon sok intézkedést indítottunk el, ugyanakkor ezek nem elégségesek, az emberek vándorolnak, e, tudnak vándorolni, az ENSZ erre szakasodott szervezeteivel együttműködünk, megpróbálunk a humanitárius helyzeteket megoldani, megpróbálunk együttműködve megoldani a helyzetet, de ugyanakkor a helyzet igen összetett. A Sahelnek a geostratégiai helyzet egy rendkívül fontos, úgy gondolom, hogy a logika az az, hogy széles körben kell nézni a helyzetet, az kapcsolatokat, a kereskedelmet, a csempészetet, a terrorista csoportokat, mind egy kérdésnek a különböző öm, eredményei. Az egész térségre kell hatni, Nyugat-Afrika és Észak-Afrika. Úgy gondolom, hogy oda kell figyelni pedig a különlegességekre, a helyi különlegességekre, nem, talán egy túl széles megközelítés nem célra vezető, hanem helyzetről helyzetre kell eh, megnézni. A Marokko és Algéria közötti kapcsolat rendkívül fontos az egész probléma, az egész térség szempontjából. Együttműködés kell elérni a Észak-Afrika és Nyugat-Afrika között. Tudjuk, hogy Algéria és Marokkó közötti feszültségek azok gátolják azt a, az együttműködés, amire szükség lenne a Nyugat-Szahara kérdés egy fontos kérdés, az Európai Uniónak kellene ezzel foglalkoznia, sokan gondolják így, én nem vagyok ebben illetékes, hogy elmondjam, hogy igen vagy nem, de ez sokat segítene a száheli térség országainak. Európai Unió, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek is nyomást gyakorolhatnának a térség legfontosabb országaira, mert ez a helyzet túl régóta fennáll, és érdemes lenne ezt a helyzetet kihasználva mm, lépni nyugat, eh, a Szahara és Mali között van eh, néhány kapcsolat, de nem tudjuk pontosan, hogy mennyire erősek ezek a kapcsolatok. Eh, senki nem beszél világosan, a marokkóiak azt mondják, hogy az algériaiak támogatják, az algériaiak meg, a fordít, meg fordítva. Tehát Líbia, mint a Boko Haram, velük nem foglalkozok, úgyhogy nem tudom, hogy mi ezekkel a helyzet. Bernardino de Leon sokat foglalkozott ezzel. A gazdasági helyzet nagyon fontos kérdés, a nemzetközi szervezeteknek az volt a céljuk, hogy támogat, támogatják, támogassák a rövidtávú megoldásokat, meg kell próbálni megelőzni a nagyobb katasztrófát, akár élelmezési, akár kivándorlási tragédiák, drámáknak a kialakulását, nagyon sokan a helyi mezőgazdaságot például akarják erősíteni, őket akarják eh, megfelelően stabilizálni, hogy a helyzet a térségben stabilabb legyen. Személyesen úgy gondolom, hogy van egy kérdés, amivel nem foglalkoztunk eh, megfelelően nagyon sokat foglalkozunk az infrastruktúrával, de kevesebbet foglalkozunk a mezőgazdasággal, amelyik a térség nagy munkaerő forrása, és amelyik az egész térségnek a gazdaságát biztosítja. Képzéseket kellene elindítani a nemzetközi közösség ezzel kellene, hogy foglalkozzon, a magánszektort kiépíteni, a vállalkozói réteg kialakítása, nagyon sok akadály van, korrupció, bürokrácia, és ezeket a vállalkozókat talán jobban kellene támogatni. Kik az aktív európai országok? Három európai ország van, amelyik a legnagyobb mértékben eh, járul hozzá, Dánia, Hollandia és Svédország, az EUTM-re eh, több tagállam csatlakozik, nincs nálam lista, de a, tagállamok többsége. Ez egy alkalmat nyújt olyan országokra, amelyek kevésbé aktívak voltak a térségben, mint Lengyelország, Csehköztársaság vagy Románia, ezekkel az országokkal én magam személyesen vettem fel a kapcsolatot, a balti államok is, ők fölfedezték, hogy mi ennek a helyzetnek a kockázata, és szeretnének aktívabbak lenni ebben a térségben több, van olyan tíz ország, amelyik történelmileg is aktív a térségben, Portugália, Spanyolország, Belgium, Luxemburg, nos, van egy kemény mag, amely több szerepet szeretne tenni a térségben, akik támogatják a politikánkat, támogatják az Európai Unió tevékenységét a térségben. Egyre bővül ezen tagállamok köre, vannak újak, akik szeretnének itt is megjelenni a kormányzat támogatása, ez rendkívül fontos kérdés az Európai Unió részéről. A decentralizáció volt korábban, decentralizálták -e a közigazgatás, hogy közelebb kerüljön a lakossághoz, de Franciaország eh, sokat eh, tett ennek érdekében, hogy ez a folyamat elinduljon a közigazgatás az közelebb legyen a lakossághoz. Nagyon sok terv indult el igazságügy kérdésében, ezeket nehezebb elindítani, még mindig nagyon törékenyek. A korrupció egy rendkívül fontos kérdés a lakosságot, az afrikai lakosságot, ez nagyon nyomasztja, az különböző intézményeknek az átreformálásában vettünk részt, minisztériumok, de látjuk azt, hogy nagyon sok afrikai állam nem találta meg az egyensúlyát, nem jutott közelebb a lakossághoz, és a lakosság nem ismeri el, a, a, túl távolinak tartja a kormányát megpróbáltunk nagyon sok dolgot elindítani. A, a, például a gyerekeknek megtanítottuk az, hogy milyen országban élnek, hogy épül fel az adott állam, hogy közelebb hozzuk a kormányt a lakossághoz. A, az Európai Unió akcióinak az 52% a kormányzás megerősítését célozza. Ez rendkívül fontos arány, ugyanis látjuk, hogy a politikai helyzet nagyon instabil, a költségvetési támogatások rendkívül mértékben megnőttek az utóbbi évek során, ez nagyon fontos kérdés. Olyan kritériumok amelyek révén ezeket kiosztottunk, azok alapvetően a jogállamiság erősítése, a törvények erősítése, a, a, a kormányzás erősítése, de ugyanakkor itt kulturális kérdésről is szó van, és ezért hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy a mentalitás megváltozzon ezekben az országokban. A csempészet és a kereskedelem úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos mm, tevékenységeben a térségben, ugyanakkor nagyon sokszor a tagállamokra bíztuk ezeknek a problémáknak a megoldása. Most az UCAP-pal megpróbálunk óvatosan belépni ebbe a témában, például csoportok képzésében, Általában a száheli eh, eh, kereskedelem máshol, más országokból indul ki, vannak olyanok, amelyek eh, Dél-Amerikából, van olyanok, amelyek Guinea-Bissauból, nevezetesen a drogkereskedelem, azok más országokból indulnak ki, és a helyiek úgy gondolják, hogy a forrásnál kell a kereskedelmi, a csempész eh, vonalakat megszakítani, eltüntetni. Három és fél milliárd, amelyikről beszéltünk, az 2020-ig tart ez az időszak. Remélem minden kérdése válaszoltam, nagyon sok kérdés volt, és nagyon érdekesek voltak ezek a kérdések. Um. Nagyon köszönöm, Dementon úr. Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget önnek, és sok sikert kívánunk önnek. Tementon úr, köszönöm szépen! So, uh, colleagues, let's proceed. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Folytatjuk az eszmecserék sorát a mai napon olyas valakivel, aki gyakran látogatta meg a szakbizottságunkat és az albizottságunkat, a védelmi albizottságunkat. Zsildeker Hovúról van szó, az EU tervezős ellenes koordinátora. Most pedig a harmadik országokkal való együttműködésről fog velünk beszélgetni. Ez egy olyan terület, ami nyilvánvalóan önök is tudják, hogy nagyon fontos. Szükség van együttműködésre a harmadik államokkal, hogyha ezt a jelenséget kezelni akar, ellenőrizni akarjuk. Megadom a szót önök. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy újra eljöttem önök közé és röviden igyekszem összefoglalni a dolgokat, hogy ezt mecserét hosszabbra nyújthassuk. Egyfajta státuszjelentést szeretnék adni, hogyan hagyjuk végre azt, amit a párizsi merénylet után az állam és kormányfők megalapítottak, és különböző kosarakról van itt szó, és természetesen megfelelő választ kívánunk adni. Gyakran soft politikáról beszélünk, ami valójában nem soft, és van egy külső dimenziója az első kosár, amiről beszélni szeretnék, amit holnap megvitatunk Luxemburgban az igazságügyminiszterekkel, beli igazságügyminiszterekkel, hogyan alakulunk, hogyan alakul a helyzet az internet kapcsán, például a határ őrizet kérdése, határ ellenőrzések, az emberkereskedelem és a megfelelő válaszok. Ami az én értékelésemet illeti, különböző kosarakról beszélünk, itt az állam és kormányfők esetében a munkákat fel kell gyorsítani mindenhol. Az internet területén az Európai Bizottság évvége felé egyfajta fórumot kíván létrehozni, hogy megvitathassuk az összes aspektust, az internet monitoringját, például hogyan tudjuk az illegális tartalmakat eltávolítani nagyobb mértékben. Ebben az összefüggésben az Európol július 1 egy internet unitot fog létrehozni, hogy illegális tartalmakat el tudjuk távolítani, és egy további fontos lépés itt, hogy ellenintézkedéseket hozunk, ellen narratívát alakítsunk ki. Aztán nem arról van szó, hogy nem dolgoznak már ilyenen, egy bizonyos szintig eljutottunk, és a rejtjelzés elterjedése a Snowden szivárogtatások után az internetes cégeknél. Megfelelő közös kockázati mutatókat kívánunk kialakítani a külső határokon az EU polgárokat ellenőrizni tudjuk a külső határokon. A szisztematikus ellenőrzést nem teszünk lehetővé az EU polgárok vonatkozásában a külső határokon, ha be akarnak lépni, de azért egy koordinált, harmonizált és szisztematikus úton kívánjuk ezt megtenni. Egy további aspektus, amit nagyon fontos, az mert hát az Európai Parlament is ismeri az utazások, az utasok kérdését, a PNR adatok kapcsán. Itt eh, megfelelő eh, feltételek mellett az adatokra bele kell tekintenünk, és természetesen a bűnüldözői közösségnek szükség van bizonyos adatokra, mert azt már többször elmondtam, hogy a biztonsági szolgáltatók Európában azt jelentik, a, a dzsihadisták, a, szere, a, a dzsihadista jelöltek 78%-át elkapják, de van még 20% akik el tudnak menni, és nem tudjuk nyomon követni őket. A PNR persze nem az egyetlen, de az egyik a néhány közül. Itt szofisztikált algoritmusok alkalmazásával tudunk dolgozni, és nagy tömegben tudjuk feltárni a gyanúsok utasokat. Aztán az információcsere a harmadik pont, itt a biztonsági szolgálatok a tagállamok részéről természetesen nagyobb mértékű adatcserét folytassanak a Frontex-el, az Eurojust-tal, és az Európorral hogyan tudjuk a Schengen bűnözést javítani a különböző kommunikációs csatornák erősítésével. Ez egy olyan terület, amelyen dolgozunk. A fegyvercsempészetet kell még felvetni, mint fontos témát az Európai Bizottság a biztonsági agenda keretében egy jogszabályi tervezetet kíván létrehozni, hogy harmonizáljuk a megfelelő sztenderdeket a, a a fegyverek kivonásával kapcsolatban, és a leselejtezés itt egy fontos téma, és az EU jogot harmonizálni kell ennek érdekében, harmonizálni kell azt, hogy hogyan tudunk fellépni külföldön a dzsihád ellen, egy közös képzésről is szó lehet. A 28 tagállam kollektív módon kívánja egy EU eszközt végrehajtani amit 2008-as határozat tesz lehetővé. Végül pedig hogyan tudunk bizonyítékokat gyűjteni, hogy valaki a Daesh vagy Jabata Ruszra vagy más terrorista csoportok kötelékében harcolt, hiszen nem dolgozunk az Assad rezsimmel, nem vagyunk ott Szíriában, hogyha ezek az emberek elhagyják az elektronikus nyomkövetést, ki tudnak lépni ebből, akkor nagyon nehéz számunkra őket nyomon követni és elítélni későbbiekben a bíróság előtt. És természetesen az internetes testégek amerikaiak, tehát az amerikai barátaiktól sokat kérnek az európai rendőrségek, és szeretnénk egy IP címet megkapni, és a bizonyítékokat elmenteni természetesen. Ez az első kosár, ez volt a második kosár, amiről most beszélni szeretnék, ez is fontos az önök szakbizottsága szempontjából, egy kicsit leegyszerűsítve ez a soft válasz, a puha válasz, de hát ez azért nem csak arról van szó, a terrorizmus ellen hogyan tudjuk megelőzni, az az első, hogyan tudjuk a radikalizációt megelőzni, hogyan tudjuk befogadóbbá tenni a társadalmat, az antiszemita fellépéseket, az iszlamofó fellépéseket, magatartást hogyan tudjuk visszaszorítani, az ilyen jellegű megnyilvánulásokat Timmermans alelnök úr azt tervezi egyébként, hogy október 1 másodikán egy nagy konferenciát szervez ebben a két témában, a négy, két nagy kihívásban, az iszlamofóbia és az antiszemitizmus lesz a téma itt egyszerre, és különböző biztosokat kívánunk bevonni, hogyan tudjuk ezt mainstream módon kezelni, ezt a témát az oktatásban, a sportban, a kultúrában, és ez egy nagyon fontos téma természetesen. Az Európai Bizottság pillanatnyilag igyekszünk a radikalizációval szemben fellépni a hálón, a világhálón, mert hogyha ezzel találkozunk, és minél több kérést kapunk, hogy támogassuk az embereket a megelőzés területén, annál felkészültebbnek kell lennünk, és természetesen mi magunk is megfelelő képességeket kívánunk kialakítani, hogy kiküldjük a szakértőket, és hogyha a hálózaton látjuk, hogy mi történik, ahol ezt fontos megtennünk, és ez sok minden történik, hát lássuk Jordánia, például a partnerünk, vagy Marokkó, vagy Tunézia is közös projekteket indítunk, ők kérnek támogatást, hogy segítsünk nekik egy stratégia kialakításában, illetve a stratégia végrehajtása meglőzés érdekében hasznos lehet a jövőben, és jobb is lehet, mint eddig csináltuk. Aztán végül pedig a soft válaszok esetében a mediterrán parti országok számára lehet ez fontos, hogy vissza fordítsuk azokat az embereket, akik harcoltak Szíriában és Irakban. Ez egy nagy kihívás, természetesen nem olyan könnyű elítélni őket, mert nincs elég bizonyítékunk, és nem tudjuk őket figyelni 24 per 7 non-stop módon. És az igazságügyi miniszterekhez azzal fordulok, hogy legyen egy ilyen kiszorítási program, rehabilitációt kínálunk, derakidizáljuk őket, kivonjuk őket, és erre kell megfelelő lépéseket kialakítani bizonyos tagállamok. Elkezdték a Channel az Egyesült Királyságban, Exit Németországban, Dániában, Árhuszban is van egy program, de ebben egységesebbnek, keményebbnek kell lennünk, és az igazságügyi biztos ezzel foglalkozni fog, és el kell, hogy mondjam, ősszel lesz ez a konferencia is, ahol megnézzük, hogyan tudjuk ezeket a lépéseket a legjobban egyeztetni. A harmadik kosárról is szeretnék beszélni, ami persze közvetlenül fontos. Az önök szakbizottsága számára ez a külső tényező február 9-én az egyik része volt ennek az építőkönek, az állam és kormányfők megbeszélésen a külügyi tanács eh, igencsak ambíciózus következtetéseket fogadott el. Ez egyik mondatban az szerepel, hogy sokkal erőteljesebben be kell vonni az Európai Uniót a közvetlen környezetében. Marokkóban, Törökországban, Balkán államok, amikor a terrorizmus ellen kívánunk fellépni. És természetesen ez egy komoly elvárás, ez nagy feladat jelent számunkra, a szolgálatom számára és összességben az Európai Bizottság számára. Elkezdtük tehát végrehajtani ezt, és 8-9 olyan gondolat volt, amit felmerült, amit szeretnék megemlíteni. Az első az, hogy egy célzott biztonsági és antiterrorista párbeszédet szeretnénk kialakítani, nem csak a, a, a külügyminiszterekkel kívánunk tárgyalni, hanem azokkal az emberekkel is, akik tervezősen lépnek fel, a bűnüldözők, a biztonsági, az igazságügyi szervezetek ezekben az országban. Ez azt jelenti, hogy mi a részünkről kívánunk az Európai Bizottság részéről, az ügynökségek, a Frontex, Europol, Eurojust, én magam is részt veszek ebben, és természetesen a külügyi szolgálat is részt vesz ebben. És különböző eltérések, vélemények, vélemények voltak, és nem sikerült megszerezni az első lépést Marokkó esetében. Tunézia esetében is ezt el kellett hajasztani, mert halasztani, mert magas szintű látogatások voltak, az Európai Tanács elnökével elmentem Tunéziába, Mogherini asszony is többször találkozott a miniszterelnökkel, éppen legutóbb Rossz, Brüsszelben, és a tunéziai miniszterelnökkel most állítjuk össze az ajánlásokat, hogy hogyan tudunk foglalkozni azokkal a kihívásokkal, amelyekkel az ország találkozik. Aztán nem sokára lesz egy ilyen Libanonnal, Törökországgal. Abban bízunk, hogy a Marokkóval idén és Tunéziában 2015-ben. A má, első ez volt. A második pont, amit mondani szeretnék, szeretnénk kiaknázni az összes lehetőséget, amit a kormányok és védelmi minisztériumok igényelnek. Libanonban például az összes szereplőt sikerült összehívni, ebben az ügyben nagyon érdekes tapasztalat volt, a tagállamok is jelen voltak, a rendőrségekkel, a bűnöldözökkel, az ügyészekkel együtt, és így sikerül azonosítani azt elég pontosan, hogy hol tudunk a legtöbbet segíteni a válaszadás kialakításában. És hát az országoknak segítsünk, ha 21 per 2008-as állásfoglalás végrehajtását, és Libanon Törökország is hasonló, utána Törökországgal is egy hasonló megbeszélésünk lesz, aztán Tunézia következik, Marokko, Egyiptom, Jordánia még idén, Algéria pedig jövőre. Ennek a célja az, hogy elvezetjük egy következő, a harmadik aspektusra, egy cselekvési terv kialakításáról van szó az antiterrorista fellépésben, nagyon sok különböző vitát, tárgyalást folytatunk ezekkel az országokkal a partnerségi megállapodás kontextusában, de mivel ez a fenyegetés nagyon sürgető, úgy gondoljuk, hogy nagyon konkrét, specifikus dokumentumokat kell kialakítani méghozzá együtt. A negyedik pont, ahol Mogherini hogy az Európai Tanácsnak fog beszámolni júniusban, méghozzá pozitív eredményről számolhat be biztonsági attasék toborzásáról van szó, mint Franciaországban. Ezekben az orsz nyolc országban kiválasztjuk őket, toborozzuk őket, még a nyáron, ez nagyon fontos lehet. Több okból az első ok annak, hogy a delegációnkban azt lássuk, hogy olyan emberek legyenek, akiknek bűnözősi vagy hírszerzői hátterük van, és hát szeretném megnézni őket, hogyha a megfelelő partnerekkel tudnának dolgozni. Aztán a második pont, így specializált emberekről van szó, erősíteni kell a választ, és egy hatékonyabb képesség kialakításra van szükség ezeken a területeken. Ez az ötödik aspektus az az, hogy hogyan tudunk segíteni ezeknek az országoknak. A kollégák kollégákkal együtt az elmúlt hetekben a külügyi szolgálattól igen csak aktívak voltunk, az országokat eh, meglátogattuk és eh, azonosítottuk, hogy hol tudunk segíteni. Az, a korábbi stabilitási eszközt, az ICPC-t is eh, figyelembe vettük, és van egy néhány projekt, ami nem sokára elindul az egyik Jordániában, aztán Üdvözlöm a jordániai delegációt. Ha jól értem, akkor egy 10 milliós projektről van szó. Mm, Jordániában a megelőzést tudjuk segíteni, és a, egy vízió kialakításában segítsünk, és azt a végrehajtásában a civil szervezeteket bevonjuk, aztán két és fél millió eurós Libanonban a projekt, például a menekült ügyekben tudunk fellépni, tehát három libanoni személyből egy a szomszédos országból származik, Szíriából például, itt együtt kell működni az önkormányzatokkal, és az iraki eh, nemzetbiztonsági tanácsidót is igyekszünk bevonni, hogy szintén alakítson ki egy megfelelő megelőzési stratégiát, három és fél ért, eh, aztán eh, egy specializált programunk van, amit a CEPO-val hajtunk végre, a rendőrség képzésével foglalkoznánk. Itt a legmagasabb szintű rendőrtiszteket hívnánk meg a balkáni országokból, és eh, eh, elmehetnének a párjaikhoz Európában, hogy megfelelő képzésről, tapasztalatcseréről kellene gondoskodni ebben a keretben és a Megreb országokkal is egy hasonló programot alakítunk ki. Ez volt az ötödik aspektus. A hatodik aspektus, azt gondolom, hogy jelentős haladás eh, tértünk el a kommunikációval. Be kell látni természetesen, még nem jutottuk oda, hova szeretnénk eljutni, sokat kell tanulnunk, stratégiabb, stratégiai kommunikációra van szükség, és eh, eh, ismerté kell tenni Európában ezt a politikát, és hogy ez egy sürgető feladat. A főképviselő ezért úgy döntött, hogy egy kommunikációs task force létre a külügyi szolgálaton belül a bizottság emberei, és az én tímemből is vannak emberek, meg én magam is benne vagyok. Egy brainstorming keretében kívánunk jobban jelen lenni, megmutatkozni az emberek előtt, a szociális hálókat, hálót hogyan tudnánk használni hatékonyabban. Az első lépést, még ezt sem végeztük el persze, de megtettük az első lépést, és jó irányba mutat. A második feladat az az, hogy ö, nem éppen divatos, de segíteni ezeknek az országoknak, hogy legyenek stratégiaiabbak a fellépésükben, hogy a narratívával szembe tudjanak szállni, amit az Al-Qaida terjeszte, vagy az ISIS. Egy Európán belül szakértőket toboroztunk, hogy tanácsot adjanak a különböző tagállamoknak abban, hogy a saját stratégiai kommunikációkat fejleszék. A 28 tagállamból 12 van, 5-6 hónap alatt végül is a szakértőket fogadta ezt a tímet, tanácsot adtak, hogyan lehet ezt jobban csinálni, és ez egy fontos lépés volt természetesen, ha azt látjuk, hogy mennyire szofisztikált és hatékony a, a terrorszervezet a fellépésében, tehát jelen kell lenni a, a szociális médiában a, a Brooklyn Intézet készített egy tanulmányt nem régiben, és a Daesh-ről azt mondta, több mint 45 ezer Twitter számlájuk van, azért ez meglepő, és ezzel dolglalkoznunk kell, nem csak az, hogy eltüntetjük ezeket a honlapokat, hanem a saját narratívánkat is ki kell alakítani. Itt a kormányoknak megvan a szerepük, de nem kizárólagos az ő szerepük. A civil társadalom segítségére is szükség van, amely hitelesebb hangon tud megszólalni, amikor az alkaidával vagy az IS-sel kell szembeszállni. Van itt egy projekt, amit a külügyi szolgálat készít, és ezt a balkáni országban is terjesztenénk. Az összes országban, ahova ellátogatok, ott ezt külön kérjük, hogy megfelelő támogatást biztosítsanak. Azt, ugyanennek a témának egy IT tanácsadó testülete is van, egy alcsoportja, vagyis egyre inkább ügyelünk a stratégiai kommunikációra. A hetedik pont, a hetedik aspektus szintén fontos, hogyan tudunk mobilizálni olyan eszközöket az ügynökségeken keresztül, amelyek rendelkezésre állnak, hogyan tudjuk ezt kivinni, hogyan tudjuk az Európolt, az Eurojustot, vagy a Cepolt, mint már korábban mondtam, külső területeken hasznosabban felhasználni. Tehát persze vonakodnak a tagállamok némileg, mert az ügynökségek fő feladata természetesen az, hogy a belső biztonságon dolgozzanak, saját hálózataikat is így építik fel, és a tagállamok közötti munkát segítik. Aztán végül is az Európol a Maastrichti szerződés kapcsán született, meg azért jó néhány éve volt már, de ezért úgy gondoljuk, hogy aktívabbak is lehetnek kifelé is ezek az ügynökségek, hiszen van egy konkrét fenyegetés is. E, itt nagyobb anyagi támogatásra van szükség, a munkaprogramjukat ezt is így kell átalakítaniuk, és kapcsolattartó tiszteket kell küldeni itt a kulcsfontosságú országokba természetesen az Eurojusznak is vannak magisztrátusok külső országban hivatala, és itt külön megállapodásokat kell kötni, stratégiai vagy műveleti megállapodásokat, operációs megállapodásokat, operatív megállapodásokat. Most például a török kollégákat szisztematikusan meghívjuk stratégiai és taktikai ülésekre az Eurojustnál. Igyekszünk a PKK elleni fellépést erősíteni, Európán belül, mert ez sokat jelent, és ők ugyanazon klubhoz tartozónak érzik magukat, ezért az információ cserére is hajlamosabbak, hogyha egy ilyen módon bevonjuk őket, de hát ehhez több forrásra is szükség van, és időt is kell találni erre. Úgy gondolom, hogy a 9-11 után azt, azzal az ötlettel állítottuk elő, hogy egy kölcsönös segítségnyújtási megállapodást kössünk az Egyesült Államokkal, a legtöbb tagállam 19. századbali megállapodásokban gondolkozik ez a terület, vagy ilyeneket kötött, tehát a 28 tagállam vonatkozásában van egy megállapodás, egy, aki, ez megfelel a 21. század kihívásainak igyekszünk ezt a mediterrán országokkal is kialakítani, ami azt jelenti, hogy mi a 28 tagállam nevében tárgyalnánk. Már korábban mondtam, hogyha egy ilyen kiválósági központot akarunk, akkor nyilván hasznos az, hogy a tagállamok legjobb szakértői rendelkezésére álljanak a mediterrán országoknak is. Ennyit szeretnénk ezen a területen kialakítani, végül pedig egy néhány hónappal ezelőtt elindítottam szakértőkből Törökországtól Marokkóig egy csoportot, ahol akik megvizsgálják a, a harcosokat, a idegen harcosokat, és ez nagyon fontos, hogy vizsgáljuk őket, több információra van szükség, és így tudunk akkor megfelelő választ adni. Ezzel eljutottam az utolsó pontra. Ez természetesen egy sor feladatot jelent. A pénzügyi eszközökről kell először beszélni. Hogyha többet akarunk segíteni, több szakértőt akarunk alkalmazni, akkor növelni kell a költségvetést. Természetesen az ICSP ügyében a, a, a terrorizmus elleni fellépésre szánt harcot, aztán az antiterrorista célokat jobban figyelembe kell venni az aktuális finanszírozási programban a második pont, hogy elég szakértőnk legyen a tagállamok részéről. Ez egy mindennapos kihívás, nyilvánvaló, hogy a belügyminiszterek a legjobb szakértőiket Európában akarják tartani, és szükség van otthon rájuk. És nem olyan könnyű időnként megtalálni a megfelelő embereket, akik hónapokat költ, költenek, vagy töltenek külföldön, aztán a kockázat harmadik államban fellépni az antiterroristaként, azért az nem egy egyszerű feladat, ez egy nagyon súlyos problémák, nehézségek merülnek fel, és esetről esetre szembesülünk azzal, hogy vannak már régi érdekek, ha mindenki igyekszik a saját érdekeit, mindenki megvédeni a szerzett jogokat, és egy államon belül kell segíteni, hogy reformokat hajtsanak végre. Végül pedig a kétoldalú kapcsolatok és a multilateralitás kapcsolatok megfelelő mixére van szükség. A multilaterális keret megvan, a globális antiterrorista fórum, amit az amerikaiak indítottak néhány évvel ezelőtt, Hillary Clinton volt ez, aztán az ENSZ-nek megvan az idevágó kerete, aztán az Interpol multilaterális többoldalú eszközei, és itt, itt is kiegyensúlyozottan kell ezt nézni, e, specifikus kapcsolatokról van szó, és hát mindig meg kell nézni egy konkrét ügyet, mert itt történelmi összefüggéseket is látni kell, e, ezért aztán azt gondolom, hogy együtt kell kialakítani a megfelelő eszközöket. Azt gondolom, hogy bevezetőképpen ez megfelelő volt, és most várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Most mielőtt megkezdjük a kollégákkal a tárgyalást, e, szeretném a Jordán királyság képviselőházának delegációját üdvözölni, és ha jól értem, akkor a delegáció vezetője Szulemben Beden, a képviselőház alelnöke. Jól mondtam? Tehát eljöttek közénk, és figyelemmel kísérik a vitánkat. Üdvözlöm Önöket! Tanok úr, ön, ön az AFET előadója. Az európai állampolgárok radikalizációjának és toborzásának megelőzésével kapcsolatos jelentés véleményezője, amit Rasita Dati asszony készít. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, nagy örömmel üdvözlöm önt itt, és tudom, hogy nagyon sok tapasztalattal rendelkezik a tanácsban ezzel, ebben a témakörben, hiszen így lehet ilyen feladat körhöz kerülni. Nagyon jól összegezte a 28 tagállam közös, illetve egyes probléma körét, kihívását, a nemzetközi terrorizmus, a szervezet bűnözés szempontjából. Nos, legalábbis elvben, hosszú távon, főleg egy olyan országban, mint az én hazám, az Egyesült Királyság, ahol talán több mint ezer dzsihádista harcol az íris keretén belül Szíriában és Irakban, és hogy szeretnénk hosszabb távú megelőző stratégiát. Úgyhogy nem tudom, az Egyesült Királyság kormányában néha nehéz eldönteni, hogy kik a megfelelők, a tárgyalópartnerek, ott vannak a fiatalok, radikalizálódnak, és elképzelhető, hogy jó toborzó területet, talajt jelentenek ezeknek a szervezeteknek. Persze nagyon drága mindez, nagyon sok munkatársat, tapasztalatot kíván, de hát nyilván szerintem a legjobb gyakorlatra kellene törekedni és konszenzus létrehozni a különböző országok között, különböző programok összefogására kellene törekedni, ott van például Németország. Tehát nem kell újra feltalálni különböző nemzeti szinteken a spanyol viaszt, hanem össze kellene gyűjteni gyakorlatilag azt, ami már létezik, és aztán utánozhatnánk az egyes országokban már létező programokat. Van egy-két kérdésem. Néhány héttel ezelőtt a sajtóban volt egy olyan cikk, hogy Olaszországban egy gyanúsítottat letartóztattak, aki a tunéziai terrorista támadáshoz kapcsolható volt, és menekültként élt talán Olaszországban. Lehet, hogy a földközi tengeren az egyik hajón érkezett oda. Nem tudom, tud -e erről többet is. És van-e tényleg jelentős kockázata annak, hogy mivel nagyon sokan érkeznek most a földközi tengeren hajókon, ez nyilván biztonsági problémát is fölvet, nem csak migrációs kérdéseket. Tehát a filtráció, beszűrődés ön szerint. Ö, aztán említette az Interpolt, a, mint lehetséges ö, segítő erőt. De vannak olyanok a tagállamok közül, amik a vörös kártyás rendszert kihasználják. Köszönöm szépen. Föltiga asszony következik, aki a ö, Védelmi Arbizottság elnöke. Fotiga asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Korhov úr, sok szeretettel üdvözlöm itt az Európai Parlamentben, és nagyon köszönöm a beszámolóját. Külön üdvözlöm megjegyzéseit, amelyek azokra az erőfeszítésekre utalnak, hogy a DAIS és más radikális szervezetek propagandájával szembeni fellépésre ösztönöznek, hogy hozzáférjenek a közveleményhez az Európai Uniós tagállamokban többek között. Üdvözlöm a koordinált fellépést, a tanácsadók alkalmazását, a stratégiai kommunikáció fenntartását. Kérdésem az ön értékelésére irányul. A radikális iszlamisták által használt propaganda területén az új tagállamokban. A csalódás és egyéb eszközök. Milyen fellépése van szükség ezekkel szemben? Tehát aztán, ami a harmadik feleket illeti, az együttműködést ezekkel a harmadik országokkal, Oroszország, Törökország és Irán. Ami Oroszországot illeti, These are the trespass to and from Afghanistan. Mi a helyzet a Medvegyev döntések utáni helyzettel Afganisztánnal? Ami Iránt illeti, számíthatunk az együttműködésre. hogy Irán Irakon belül a kisebbségeket támogatja, a hadjánokat illet, említeném itt például, illetve Törökországra utalnék, mint szélesebb ö, kérdése. Két dolgot szeretnék említeni, hogy az elnök úr. Először is lezárom a listát, és kérem másodszorban, hogy mindenki csak másfél percben szóljon hozzá, mert hat órától kezdve Brock úr veszi át az elnöklést. Plenkovics úr, parancsoljon, másfél perce van. Köszönöm a szót. Köszönöm, hogy hamarosan visszatért hozzánk ide a külügyi bizottságba, ez mindenképpen tükrözi azt, hogy mennyire fontos témával foglalkozott az elmúlt egy évtizedben. Engem az adatcsere érdekelne a dél-kelet-európai országokkal. Körülbelül 600-an mentek Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedóniába. A hírszerzési információcsere milyen minőségben folyik? Milyen megerőző intézkedéseket tudna felsorolni? Köszönöm. Gomes asszony parancsolja másfél percben. Köszönöm szépen, Vikor Kove úr, üdvözlöm Önt. Hogyan értékeli az információ cserét? Tényleg előrelépés történt a tagállamok között, az ügynökségek között, mint például az Európol, a Eurojust, stb. Fegyverkereskedelem. Említette az új rendeletet a bizottság részéről. De hát a az exportról van már közös álláspont, és gyakorlatilag ennek alapján a tagállamok, hogyha ezt végrehajtják, már információt cserélhetnek egymás között. Akkor most megrekedünk itt az új rendelet előkészítésével, és közben van már közös álláspontunk. Én egyike vagyok azoknak, aki teljes mértékben elutasítja azt, hogy a migránsokat, elutasí a migránsok, a menekült státuszkérők és a terroristák között egyenlőségjelet húzunk. De tudom, hogy mi a helyzet Líbiával, most a terrorizmus fellegvára lett. Ezzel kapcsolatban milyen információval rendelkezik? Mert ugye nem csak Líbiáról van itt szó, hanem többről. Milyen információt tud megosztani velünk ezen? Ezen kívül mi a helyzet a tagállamainkkal, Irakkal, a Daesh terroristák elleni fellépése? Említette Törökországgal, a PKK-t illetően van együttműködés, Szaúd-Arábia, Katar, ezekkel mi a helyzet? Köszönöm szépen. De kerül úr, parancsoljon másfél percben. Eh, welkom, eh, meneer. Eh. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm itt a körünkben, Tekel Kófer úr. Két rövid kérdésem van. A párizsi merénylet után különböző rendészeti tevékenységek letartóztatásokhoz vezettek Németországon, Franciaországon, és csecseneket is letartóztattak, amelyek orosz útlevelekkel rendelkeztek és Vervié túlélője egy csecsen volt, az ott lefoglalt fegyverek Boszniából származtak. És azt is tudjuk, hogy a csecsenek Ukrajnában is jelen vannak. Egyre több a terrorista jellegű fellépés és probléma Ukrajnában. Adott esetben az ukrán kormányt nem lehetne bevonni a nemzetközi együttműködésbe a terrorizmus elleni harcban? Egy második kérdés, április 22-én Bahrainban workshopot szerveztek a, az öbölmenti államokkal. Itt az ISIS finanszírozásáról beszéltek a öbölmenti államok részéről, vagy hát azekből az államokból Katar és Szaudarábia is felmerült, mint probléma. És itt ebben az ügyben született valamilyen ígéret? Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értek egyet Kerhaven úrral a PNR-et illetően, azaz a, a, a, a az az igazság, hogy e, a Charlie Hebdo a merényletét például nem lehetett volna kitölteni. Ezek a nyomtatványokat, amiket ki kell tölteni, ezek nem jelentenek megoldást mindenre. Két titkos szolgálat is figyelte ugyanis ezeket a, a terroristákat, de aztán nem sikerült meghiúsítani ezt a merényletet. Nagyon sokan félnek attól, hogy hogyan használják fel az európai adatokat Mm, tudjuk nagyon, hogy voltak adat, hogy adatokat vettek el, illetve befértek adatokhoz az Egyesült Királyságban, és más helyekről is, úgyhogy nagyon sokan félnek, és eh, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy még ne, tört, ne történjen meg még egyszer egy olyan merénylet, mint ami volt eh, a Charlie Hebdo-nál. A PNR-eket tehát meg kell örösíteni. Milyen garanciákat kaphatunk mi európaiak annak érdekében, hogy biztos legyünk abban, hogy ezekkel az adatokkal nem fognak visszaélni? Uh, now, uh, köszönöm szépen. Lokpiller asszony Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen de Kerkhofer úrnak is a nagyon érdekes előadást. Ami engem illet van egy néhány kérdésem, itt a fegyveres vezető nélküli drónok alkalmazásáról van szó. Az Egyesült Államok kijelentette a drónokról, hogy civilisták, civil embereket is megöltek, például EU polgárokat, és Giovanni Loporto tölték meg januárban, erre vonatkozott a februári nyilatkozott. Az EU tette valamit az, EU, az USA kormányával szemben, és az is érdekelne, hogy ön hogyan látja a drónok alkalmazását, fegyveres drónok alkalmazását a terrorizmus elleni harcban. 2014-ben a parlamentben nagy többséggel fogadtunk el egy állásfoglalást, miszerint világos jogi keretre van szükség, hogy fegyveres drónokat mikor lehet alkalmazni és ön hogyan látja ezt? A következő pontra azt olvassuk a médiában, a előtt észak-afrikai médiában, hogy egyes EU államok azt tervezik, hogy drón bázisokat Marokkóban, Tunéziában és Algériában alakítanának ki. Van-e ezzel kapcsolatos információjuk? és a megerősített együttműködés az Arab Liga és a külügyi szolgálat között a terror kérdésekben. A kérdésem most az, hogy Észak-Afrikában európai drónok elhelyezése, ez része ennek a megerősített együttműködésnek. Köszönöm szépen, Carver úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, de Kerkhofer úr. Nyilvánvalóan aggályok a biztonsággal kapcsolatos, és a Snowden szituáció kapcsán is van-e valamilyen konkrét információja a tagállamok közötti fellépésről, és illetőleg a török hírszerző szolgálatokkal hogyan működik az együttműködés, a stratégiai és taktikai ülések az Eurojust keretében hogyan működnek, ön is említette. És a török törökök is küldtek fegyvereket Szíriába az iszlamista felkelőknek, erről van bármiféle információk, és hogyan tudunk segíteni a menekültügy megoldásában? Epididéos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni, ami a az adatokat illeti, amiket az Egyesült Államokból kapnánk az utasokkal kapcsolatosan hogyan tudjuk garantálni azt, hogy ezek az adatokat nem használják fel ellenségesnek tekintett politikai vezetők ellen, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem lesz a szándéktal eltérő felhasználása ezeknek az adatoknak, illetve törvénytelen módon fogják felhasználni. Ott van a radikalizáció, illetve az izlamosodás problémája, ez a terrorizmus növekedésével jár. Hogyan tudjuk a jelenlegi helyzetben ezt, ezzel ellen fellépni? Gyurak úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen ezt az igen tanulságos és részletes bemutatót, de Kerkofer úr. Plusz kérdésem is van még. Ami engem foglalkoztat, az az a tény, hogy számos fiatal ember hagyja el Európát és csatlakozik az ISIS-hez Ön hogyan értelmezi ezt? Ez egy társadalmi-szociális probléma? az európai társadalmi szerkezet a problémája annak, hogy ezeket az embereket sikerül toborozni, a nyugati világban keresendő a probléma, amiért toborozni tudják ezeket? az egész dinamika látható, egyre többen utaznak ki, vannak-e aktuális információink, hiszen a mi információnk egy néhány hónapra nyúlnak vissza. Folytatódik ez a trend? Illetőleg kiszervezi az utazást? Az ISIS emberei szervezik ezt itt, vagy sokkal inkább arról van szó, hogy folyamatosan Európában lévő hálózatok ezek, akik az embereket meggyőzik, a fiatal embereket meggyőzik. Aztán ön megelőző intézkedésekről beszélt, és hogy ezeket, ezeket a fiatal embereket támogatni is kell, ha visszatérnek. Mennyi információnk van ezen emberek viselkedéséről, hogyha visszatértek Európába? Köszönöm szépen, Basir úr. Köszönöm szépen, hogy szót kapok. El kell, hogy mondja, hogy az önök fáradozásai nem sokra fognak menni, véleményem szerint vissza akarják nyomni a fokrémet a tubusba. Nézzük meg, hogy én véleményem szerint a második világháború után, amit Németországgal tettünk a Marshall tervvel, több milliót, milliárd fontot köntöttünk erre az országra. Ezt ne, ha nem tettük volna meg, akkor Németország is egy failed state egy bukott állam. Tehát ezt ott is meg kéne tenni, ha megnézzünk olyan országokat, mint Afganisztánt, Líbiát, Irakot, Szíriát, amit látunk az az, hogy a központi kormány hiányzik, nincsen rendőrségük, nincsen katonaságuk, amelyek ellenőrizni tudják ezeket a terroristákat és szélsőségeseket. Ezeket kell kialakítani. Ha megnézzük Pakisztán például elmúlt évben, mivel volt ott egy hadsereg, egy rendőrség, felvették a harcot a terroristákkal, és a talibán veszít, az állam pedig nyer erősítsük az államot, és akkor teszük a legtöbbet. És amit ön említett, folytathatnánk is, de el fog bukni. Köszönöm szépen. De Kerkhoff úr, mi a pozitív kicsengésű hozzászólás után? Köszönöm szépen ezeket a nehéz kérdéseket lép, egyenként megyek végig rajtuk egy rövid válasz keretében a kockázat, az infiltráció kockázata, az illegális migránsok ügye, ezek körében tehát eh, a menekült kérőket el kell választani a bűnözőktől, ezt sok éve mondom, hiszen ezek az emberek más célokkal érkeznek, a, a bevándorlók jobban akarnak élni, ez a céljuk, viszont és ezért van szükség nemzetközi védelemre, és a menekült kérőknek pedig jog is van erre. Mit tudok arról, ami Líbiában történik. A Daesh részt vesz az csempészetben, ugyanis a jövedelmük egy jelentős része ebből a profitábilis üzletből származik. Az illegális bevándorláktól 5000 dollárt kérnek fejenként. Nem tudom, hogy önök használnak-e hálózatot, infiltrációs hálózatot, amit én tudok, és amit joggal mondott az egyik szakbizottsági tag, hogy a fő fenyegetés a harcosoktól érkezik, és ezek tagállami állampolgárok alapesetben ezek a külföldi vagy idegen harcosoknak nevezzük őket. Van útlevelük, és ezzel tudnak beutazni, és miért is van szükség PNR-re? Éppen azért, mert eh, ezeket nem ismeri a rendőrség, eh, a hírszerző szolgálat van érvényes útlevelük, és Szíriába mennek, miközben azt mondják, hogy Törökországban mennek üdülni, és csak átlépik a határt. Tehát pillanatnyilag azt kell, hogy mondjam, nem rendelkezem bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy illegális hálózatot vennének igénybe. Persze ez az egyik oldala a dolognak. Nyilvánvaló, hogy eh, itt vannak az idegen harcosok, akik EU állampolgárok. Eh, a Frontexet kell arra késztetni, hogy vegye fel a harcot eh, a bűnözéssel szemben. Történelmi okoknál fogva a Frontexet úgy alakítottuk ki, hogy amit korábban a közösségi kompetenciáként első pillérnek neveztünk, és itt a, a bűnözés elleni fellépés nem tartozott a feladataik közé. És a tagállamoknál viszont másképp működnek a dolgok. A határőrzeti szerv foglalkozik a legális-illegális bevándorlókkal, és minden egyéb a határt érintő területtel és nincs már első, második, harmadik pillér, bár a CFSP egy kicsit más, tehát a közös biztonságpolitika más egy kicsit, és a frontex igen és az e- egy Frontexnek bizonyos Európol feladatokat kell látnia, és a lehető leggyorsabban egy operatív együttműködést kell kötni a kettő között, hogy az, a Frontex ossza meg az adatait operatív területen, az Európollal, a mediterrán területen, és voltak olyanok, akiket megmentettek, és és Isztambulban valaki a hálózat végén van, élén áll, akkor össze tudjuk hozni ezeket a hálózatokat, és ez gyakorlatilag szükség van egy törvényre, Látjuk, hogy hányan vannak, 5-6-an, akik több millió dollárt keresnek ezzel a rettenetes e, embercsempészettel. Ezen a területen kell többet tennünk, ezt legálissá kell tenni, ez az egyik fő cél. A második pont az Interpol kérdése. Tanakon asszony a tagállamok igen óvatosak, amikor az Interpolt veszik igénybe, hogy érzékeny információkat nem kívánnak minden Interpol tagállamnak megadni, mert az ENSZ valamennyi tagállama szinte tagja az Interpolnak, és itt nem csak demokrációkról van szó, különböző módokat használhatnak fel arra, hogy elnyomjanak embereket, hogyha információt szereznek róla, és van okunk feltételezni, hogy a politikai célokra is felhasználják ezeket az információkat, és eh, a következő kérdés eh, Oroszországgal, Iránnal, Törökországgal többet kéne együttműködni. Valóban egyet tudok érteni ezzel, amint lezárjuk a tárgyalásokat eh, a mostani programokról, akkor lehetőség nyílik arra, hogy erősítsük ezt a fajta kapcsolatot és Oroszország esetében természetesen azt is meg kell nézni, hogy nagyon különböző véleményeink vannak a Daesh elleni fellépés kapcsán, vagy az al elleni fellépés kapcsán. Törökország egy nagyon szoros partnerünk ebben az ügyben. Egy újabb további kérdés, amit ön tett fel a Balkánnal kapcsolatban. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy jó választ adjak igazán, mert fizikailag nem vizsgálom az operatív adatokat, tehát nem én magam végzem, de hogyha a Balkánról beszélünk, szerintem igenis a Frontexet, ha jobban bevonjuk, akkor a, a 600 vagy valamivel több ilyen erről a számról kell beszélni. Akiket találkoztam Koszovban, Bosznia-Hercegovinában és másokkal, ezek visszaigazolták, és kialakítják a biztonsági szolgálatokat, vezető embereket alkalmaznak, és, és hát azért elég jól működnek egy, együtt, egymással együtt, azt kell, hogy mondjam, de magára a minőségre nem tudok most kitérni, a tagállami szinten kell ezt megvitatni, hogy ők hogyan boldogulnak. Anagom az az információcsere esetében igenis van javulás, Éppen ezen a héten, hát a tanács előtt fogok beszélni, hogy a tagállamok több információt adnak az Eurojustnak és az Europolnak. Igen, így van, többet adnak, a megosztott információk száma növekszik. Most ami a kereskedelmet illeti, Különböző normákkal rendelkeznek a tagállamok a különböző katonai fegyverek leszerelését illetően. Hogyha ilyesmit vásárol valaki, és újra harci fegyverként használja, és hogyha az egész normarendszert a legmagasabbra akarjuk emelni Európa szerte, és én rendeletet szeretnék, nem csak irányelvet, mert az irányelv csak 7 év múlva lesz életképes, úgyhogy nagyon lassú. De Messmaker úr, Ukrajnára kérdezett rá. Hát ez eléggé fogós kérdés, hogy terrorizmus, nem terrorizmus, van-e? Hát való, igaz, az ukrajnai konfliktusban az európaiak így is úgy is részt vesznek. De mi a helyzet a biztonsági szolgálattal és a terrorizmus ellenes felépéssel? Azt kell mondanom, hogy az elkövetkezendő két héten belül találkozom az ukrán kollégákkal, és meglátjuk, hogy meddig jutottunk ezen a téren. Kuzó úr, említette, hogy nem sikerült elkerülni a párizsi eseményeket. Tehát a PRN-nel, az utas adatlistával senki sem állította, hogy elkerülhető a terrorizmus. Nem volna fair, hogyha Párizst használnánk fel Piena mellett, de oda-vissza sem volna fair, nincs elég időm, de megpróbáltam megmagyarázni azt, hogy azért van szükség rá, mert ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a gyanús utasokat kiszűrjük. De egyébként nem ez az én feladatom, ami a drónokat illeti. Elég összetett a kérdés, és nagy örömmel vitatnám meg ezt a kérdést önökkel egy másik alkalommal, hogyha érdekli önöket. Két-három percben csak túl leegyszerűsített választ tudok adni. A drónokkal kapcsolatban emlékszem, hogy a Védelmi Európai Tanács csak kapcsolatban más foglalkozott a kérdéssel. Arra nem emlékszem, hogy a e- hivatalos EU álláspont kialakult-e a drónok alkalmazásáról. Gyakorlatilag azt hiszem nem a drónokról van itt igazándiból szó, ez olyan, a harci gépek esete, különbség van a között, hogy hol és mikor alkalmazunk valamilyen csapás céljával drónokat. Hogy nemzetközi vagy nem nemzetközi fegyveres konfliktusról van ez szó. Folyik ez a vita, és főleg az első Bush elnök korszakában az amerikaiak politikai ö, megközelítése az volt, hogy globális ö, háborút indítottak a terrorizmus ellen. Akkoriban ö, a külügyminisztériummal tárgyaltunk, és az fegyveres konfliktusra vonatkozó ö, törvény, illetve a terrorizmus ellen szóló büntető jog közötti különbségről beszéltünk. Nos, ami a Tunéziát, Algeriát illeti, illetve a drónok katonai támaszpontként való felhasználó lehetőségét, hát nem tudom, talán megfigyelő szinten alkalmaz talán a drónokat, nem pedig azért, hogy különböző csapásokat mérjünk bárhova is az ön által említett három országban nem hiszem, hogy van ilyen. Talán Nigérben. A Szíriába való fegyverszállításról sincs információm. Az MIT-vel jó a kapcsolatom. Akant Fidan úrral főleg szoktam találkozni, mert olyan szolgálatról van itt szó, ahol sok az információ Szíriáról. Iszlámofóbia, antiszemitizmus, nincs közvetlen kapcsolat. Ami a radikalizálódást illeti, a rasszizmus különböző formája talán egy része lehet azon ö, részleteknek, amelyek aztán az erőszakhoz vezetnek. Ez nem föltétlenül lineáris ö, fejlemény, és nem föltétlenül kapcsolódik össze a kettő. Azt hiszem, hogy nem lehet tagadni azt, hogy Európában egyre nagyobb az antiszemitizmus. A francia számadatok eléggé aggasztóak. Tavaly 7000-en hagyták el például Belgiumot, én Belgiumot ismerem legjobban, és azért, mert azért támadták meg őket, mert zsidók, és ez elfogadhatatlan. Ezzel föl kell venni a harcot. Tudom, hogy Franciaországban folyik a vita arról, hogy az iszlamofóbia szó ugyanúgy kezelendő e mint az antiszemitizmus, de ez nem feltétlenül ugyanaz, mert azért céloznak meg egyeseket, mert zsidók, nem föltétlenül gyakorolják pedig a zsidó vallást. Az iszlamofóbia azért kicsit más, de azért mégis aggasztó Európában. Egyes tagállamokban voltak demonstrációk, a muzulmánok, az arabok elleni fellépést is tapasztaltuk, és ezért ebből a szempontból talán nagyon fontos, hogy megtaláljuk a lehető legjobb módját annak, hogy ezzel a problémával szembenézzünk és hogy megelőzzük a radikalizációt. Meg vagyok győződve erről. Üdvözlöm, üdvözlöm az Timmerman uh, alelnök úr munkáját ezen a téren. Azt hiszem a következő témával is kicsit többet kellene foglalkozni, hogy megmagyarázhassam azt, hogy hogy történik a toborzás, hogyan történik a radikalizálódás. A szociális médiának óriási a szerepe. Belgiumban a legtöbben mentek Szíriába, Irakba, először is azért, mert a szalafista szervezetek eléggé aktívan voltak Belgiumban. És hát sokat mondó az, hogy a legtöbb olyan belga, aki oda ment, olyan helyekről származik, mint Antwerpen, Vilvorde, Brüsszel, ahol a sárja aktívan alkalmazandó, szemben az ország déli területeivel. de valószínűleg a szociális médiák, az internet szerep a legnagyobb a toborzásban. Aztán ott van a Facebook és más szociális hálózatok. Nő -e ez a jelenség? Bizonyos országokban stabilizálódott a helyzet, mint Belgiumban vagy Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban viszont nem. Úgyhogy összességében még nem sikerült a képet kialakítani, de azért sok szempontból csökkenteni sikerült. Végül, ami a jó irányítás hiányát illeti, igen, egyetértek ezzel, az arab tavaszt követően többet is tehettünk volna. A biztonsági ágazatban több beruházásra van szükség. Tökéletesen egyetértek ezzel. Talán nulláról kell indulnunk a biztonsági szolgálat terén, hogy jobb legyen a közrend, Az Európa Tanács elnökével találkoztam, és többekkel is. Azt hiszem, hogy készek vagyunk ennél többet is segíteni. Líbia például az a terület, ahol a legnagyobb a kihívás az elkövetkezendő évek során, de nagyon sok ország további segítségre szól a biztonság terén. Azt hiszem ennyit kell, szeretnék elmondani. Köszönöm szépen. Fortigasszony szeretne mondani valamit. Nagyon rövid leszek, elnök úr, köszönöm a lehetőséget. De Kerkov úr, Oroszország, Irán, Törökország, talán Törökországot kivéve. Nem igazán az volt a kérés, hogy jobban jelenjünk ott, jelen, meg, csak a helyzetről szerettem volna tájékoztatást. If you have some comments on... Amennyiben szeretne ehhez hozzászólni kifejteni a kérdést, hogy válaszolni tudjak? Mire gondol a státuszról, a pillanatnyi státuszról Irán és Oroszország esetében? Russia, very simply, I gave you the example of uh, the decree. the, uh, it, itt az Afganisztánba való belépés és őt Oroszországot bevonjuk az antiterrorista intézkedésekbe. Itt egy kicsit ez szembe ment azzal, amit mi elvárnánk. Irán esetében pedig érdekelt, kíváncsi voltam, hogy rákérdeztem arra, hogy Irán segítségét bevonjuk abba, hogy támogassák a kisebbségeket, a keresztényeket, jezihideket és egyebeket Irakban? Egy nagyon konkrét kérdés volt. I, I I'm not myself engaged with Iran. Iránnal én nem foglalkozom személyesen, nehezén tudok válaszolni erre a kérdésre, hogy tudunk-e tenni valamit. Természetesen amit teszünk, az az iraki miniszterelnöktől azt várnak, hogy egy befogadó politikát alkalmazzon. Ez az, amit tenni tudunk ebben az összefüggésben. Nem eléggé ismerem a tárgyalások helyzetét. Tehát mm, azt gondolom, hogy a, tárgyalá, a mi tárgyalásainknak ez nem az élinált. És E, erre gondoltam, én csak személyes véleményemet mondtam el, hogy e, e, jó ötletnek tartom, amit ön elmondott. Oroszország esetében pedig változott valami, amióta az afganisztáni közlekedés megváltozott. Tehát és oroszokkal rendszeresen találkozunk a tárgyalásokon, és a aggájaikat közlik vennünk, és a Daesh fejlődésével kapcsolatban nekik is vannak aggájaik. A kapcsolatunk, hogy úgy mondjam, elmélyítendő még. De nem olyan, mint volt az Ukrajna válság előtt. Pillanatjának nem eléggé mélyreható a kapcsolatok ezért mondtam ez ugyanolyan aggájaink vannak, persze a daesh kapcsolatban, mint nekik, de az együttműködés az Afganisztánnal kapcsolatos véleményük is hasonló a miénkhez, ahogy ők ezt látják. Köszönöm szépen de Kerkhoff úrnak. Úgy gondolom, ön is tudja, ez egy további lépés a párbeszédünkben és köszönöm, hogy eljött. Várjuk a következő alkalmat. Örülök, hogy eljött. Most pedig a kollégáknak szeretném elmondani az elnökünk a teheráni utazásunkkal kapcsolatos napirendi pont, tehát